Mes chers collègues, veuillez gagner votre place, je vous prie. Kedves kollégák, kérem foglalnak helyet. 9 óra 45-kor lekezelünk a szavazást, mert a frakcióülésre kell a legtöbbeknek sietniük. Na mai ülésünk elsősorban A többes pénzügyi keret félidős felülvizsgálatáról szóló jelentés módosítóiról szavazásáról szól. A napi rendel kapcsolatban gondolom nincsenkinek elemvetése. Annyit elmondanék, hogy a hetes napi rendi pont a hármas és a hatos pont közé kerül beszúrásra, és a hatos pont helyét pedig a négyes veszi át. A kilences napi rendi pontot elhalasztjuk, és azt hiszem, hogy a szavazást, amely a, az 5 és 8-as napirendi pontban szerepel, is el kell, hogy majd halasszuk. Más szóval, a több éves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatával ö, folytatjuk, illetve a szájcsoportosítások témájában. Tegnap a koordinátorok üléseztek, Eredetileg szeptember 1 terveztük az ülést. A 2017-es költségvetésről szóló trialógus, illetve az intézményközi megállapodásra kivizetések ügyében. Ez került volna megrendezésre szeptember 1 a koordinátorok 31-ére, augusztus 31-ére rakták át ezt az időpontot. Technikai előkészítő munka is elkezdődik a Brexit pénzügyi következményével kapcsolatban. A francia, illetve hát bocsánat, hogy magát a tanács, az angol visszatérítés finanszírozásával kapcsolatos részletek kidolgozását is el kell, hogy kezdődik. A 2014-15-16-os éves brit befizetésekre vonatkozó brit visszatérítés kapcsán ugyanis sok rendezvény van róla d'évaluer ce que seraient les compensations pour euh, les États membres. A tagállamoknak ugyanis euh, mindenképpen rendezni kell, hogy a brit visszatérítést nagyon különleges módszerrel finanszírozzuk, amely nem minden tagállamra pontosan ugyanolyan pénzügyi hatással bír, ezért a Brexit hatását is alaposan végig kell tárgyalnunk. Ezt szerettem volna az önök tudomására hozni. Azt is tudatnám önökkel, hogy Schulz úr szeptember 7-i konferenciára is meghívott bennünket a saját források eh, rendszerével kapcsolatos témában. Nagyon fontos a konferencia sikere, ehhez azonban minél nagyobb számban részt kell venni a Költségvetési Szakbizottság tagjainak. Ezért szeretném, hogyha önök minél nagyobb számmal részt vennek eh, a konferencián és a vitában is. Ez kiváló lehetőség lesz arra is, hogy a nemzeti parlamentekből érkező küldöttségekkel találkozzunk, ezzel szorosabbra fonhatjuk az Európai Parlament és a tagállami parlamentek közötti már most is meglévő kapcsolatokat. Ezeket elmondva, azt hiszem, hogy nincs más hátra, mint előre, ugorjunk is a szavazásra. A többes pénzügyi keret félidős felvizsgálatának témája. 2014 és 2020 közötti időszakról beszélünk természetesen. Szeretnék gratulálni ilyen Abbik Izabel Tomá előadóinknak. Jelentős munkát végeztek ez ügyben. És ez lehetővé teszi, meggyőződésem, hogy a legjobb eredményt érjük el. Arra is emlékeztetném önöket, hogy mennyire fontos ez a mai szavazás, hiszen alapvetően mélységében eh, elemezte az Európai Bizottság a több éves pénzügyi keretet, és 2020-ig eh, eh, folyik majd ez a többes pénzügyi keret. A Brexit ez különösen sajátos megvilágításba helyezi ezt a kérdést, és az Európai Unió jövő elő, előtálló évekre ez meghatározó lesz. Fontos, hogy saját költségvetéssel is rendelkezünk. C'est début décembre 2015, sur la base d'un document de travail des deux co-rapporteurs. Két társelőadónk dolgozott ezen, ők végezték az előkészítő munkát a felülvizsgálat kapcsán. A nyomonkövetési csoportokat szerveztünk, amelyek az évelején álltak fel, és amelyek a többéves pénzügyi keret működését követik figyelemmel. Ne felejtsék el azt sem, hogy az előkészítő szakaszt egy nyilvános meghallgatással zártuk le, a többéves pénzügyi keret félidős, félidős felvizsgálatával kapcsolatban. Március 17-én került megrendezésre ez a nyilvános meghallgatás. Nagyon oda kell figyelni erre a szavazásra, különösen azért, mert Éppen azért, hogy már az új körülményekhez alkalmazkodjunk, ezért 20, június 23-ai népszavazás utára időzítették ezt a népszavazást, hiszen a Brexit hatásait nem lehetne nem figyelembe venni. A két társadalmi adom meg a szót, majd az Európai Bizottságnak, akik nagyban ha jól tudom, egyetértenek a jelentés tervezetben megalapított javaslatainkkal. Meg is adom a, a szavazás előtt a szót a két előadónknak, hogyha szeretnének valamit hozzáfűzni ezen a ponton. Monsieur le Président, avec votre permission, je préférerais après le vote. Ha nem bánja elnök úr, akkor inkább szavazás után mondanék egy-két keresetlen szót. Albrecht úr, Hogyha Tumá asszony utólag, akkor én előtte szeretnék hozzászólni. Először is minden koordinátornak, frakciónak, árnyékelőadónak szeretnék köszönetet mondani az elvégzett munkáért. Ez az első lépés csak egy hosszú úton, messze nem az utolsó. Most kezdődik csak a munka az MFF felülvizsgálatának kapcsolatban. Az Európai Bizottság én úgy érzem, hogy megfelelő kompromisszumot találtunk. Köszönöm mindenkinek Rendben, mivel a kompromisszumra utalt, a két társ előadó nak is felhívom a figyelmét arra a, a módosító indítványra, amely a 28-as B bekezdésre vonatkozik, jó, akkor mindenki készítse elő a szavazókártyáját, élesítsék be a szavazókártyákat, és lássunk hozzá, parancsoljon. No, já jsem jenom chtěl eh, podle... Köszönöm, elnök úr. Lenne egy szakmai vagy technikai megjegyzésem. Egyrészt nincs nálam a szavazókártyám, eh, már hozzák a szavazókártyát, úton van. kérem, hogy szemítsák be a szavazatomat addig is, amíg a szavazókártyám elérkezik. Naturellement, je... Természetesen. Képviselőtársam szavazatát szavazókártya nélkül is figyelembe veszük, amíg a szavazókártya meg nem érkezik. Más nem kér szót mindenkinek zsebében, illetve most már a szavazógépében a szavazókártya. Jó, akkor lássunk egy próbaszavazást, a szavazást megnyitom. Le scrutin est clos, je vous remercie. Köszönöm. Úgy tűnik, hogy működik a rendszer. 11-es módosító mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 12-es mellette. Ellene. Nem fogadtuk el. 13-as mellette. Ellene. Tartózkodik nem fogadtuk el, 14-es mellette, ellene. Ki s'abstient? Il est repoussé. Elutasítva. 15-ös módosítás. Ezt a 14-es kompromisszum 20-21-22 lefedi, de még mivel erről a kompromisszumra még nem szavaztunk, szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Következik 16-os módosítás és a 15-ös, ezek egyformák, mellette, ellene, elfogadtuk, következik, illetve, következik a 18-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 20-as mellette, ellene, elutasítva, 19-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 21 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 22-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 23-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 24 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 26 mellette, ellene, elfogadtuk 27-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Következik az egyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette. El, ellene tartózkodás, elfogadtuk, következik a 40-es, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 44, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 42 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 43 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. Két egyforma módosítás következ, következik, 45-46 mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 47-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 48 első rész, mellette, kellene, tartózkodás. Az első részt elfogadtuk, a második részt visszavonták. Következik a 49-es mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 50-es módosítás mellette. Ellene. Ellenőrizzük, de még egy kis tisztázás. a Alors c'est la partie séparée de l'amendement 50. Az 50-es módosítás egy részéről külön szavazunk. Ez egy kiegészítés a hármas kompromisszumhoz. És tehát a hármas kompromisszumhoz a kiegészítése lesz ez. Ki támogatja ezt a módosítást? Ellene? Na, ezt ellenőrizzük akkor.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 több szavazatot adott le. A, a uralkodó szerepükkel ne éljenek vissza. a mellette, 16-an ellene, egy tartózkodás, tehát ezzel elfogadtuk. 53-as mellette ellene, tartózkodás, elutasítottuk, négyes kompromisszum mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik. 67-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, ötös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 82 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 83-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 9-es kompromisszum, 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, következik a 96-os mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 98 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, tizenegyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, következik a tizenkettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, következik a 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 123-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 126 <coughs> mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 131 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 132 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 133 és 134 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Következik a 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Következik a 135-ös. Sok részben. Az első részt lefedi a 14-es kompromisszum, erről nem szavazunk. Második részről mellette, ellene. Elutasítottuk hármas mellette, ellene, tartózkodás, e, elutasítottuk hármas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk né, ötös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 63-as, megint csak sok részben. Az, e, a címről nem szavazunk, a 15-ös kompromisszum vonatkozik rá, második rész mellette. Ellene, tartózkodás, elutasítva már hármas rész mellette ellene tartózkodás. Elutasítva négyes rész mellette ötöd ellene tartózkodás. Elutasítva ötödik rész mellette ellene tartózkodás. Elutasítva. Következik a 249-es és a 251-es. Ezekről együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 255-ös mellette, nem, nem, ennek 249-251-et elfogadtuk, ezért ez okafogyott 16-os kompromisszum mellette. Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 141-es módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 17-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 145-ös mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 146 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 149 mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 148 mellette ellene tartózkodás, utasítva 152 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 153-ast visszavonták, 154 első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, második részt visszavonták, 155 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 156 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 159 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 160-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 161 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 163-as mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 162 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 166 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 165 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, szóbeli módosítás, 1-es, 28 A bekezdéshez mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, következik a 168-as mellette, ellene, igen, ez szóbeli módosítással van, 168 szóbeli módosítással mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtó következik a benyújtottam egy módosító javaslatot a jelentéstevőkkel, Albrecht asszony, az úrral, Toma asszony, kérdezem, hogy ő egyetért-e a javaslattal amely a 28b új bekezdés lenne, amely tudomásul veszi az Egyesült Királysági népszavazás eredményét, és ebben az összefüggésben az Európai Bizottságot arra kéri, hogy a költségvetési hatóságot minden szükséges információval lássa el, amelyek a népszavazás eredményével kapcsolatos következményekkel függnek össze, a, függetlenül attól, hogy az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti tárgyalások milyen eredménye zárulnak. Ezt a módosítást tehát szavazásra bocsátom mellette ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 167 mellette ellene. Tartózkodás elutasítva 169 mellette A 167-est ellenőrizni kérik, kívánják a kollégák, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-19 ellenében. 169 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 170-es mellette, ellene, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 17-en mellette, 19-en ellene. Megvan a kártyája? Jó. Szuper. 18-as kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 181 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva 184 mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva 185 mellette. Ellene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 elutasítva 212 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 23-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 24-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 225-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 226 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 224-et visszavonták, 227, 227 mellette, ellene, ezt ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-an mellette, 17-en ellene egy tartózkodás, 229 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 228 mellette, ellene, <clears throat> nem, nem, nem, nem, nem, nem, ez oka fogyott, 230-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 231 <clears throat> mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 233, 233 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 234 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtó, 235 mellette okafogyott, mert a 234-est elfogadtuk. 236 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 237 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 238 mellette ellene tartózkodás elutasítva 239 mellette ellene tartózkodás elutasítva 240 mellette ellene tartózkodás elutasítva 241 mellette ellene tartózkodás elutasítva 242 mellette ellene tartózkodás elutasítva 243 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 244 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 245 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 246 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 247 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 248 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 253 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, 25-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-os. Kipú. Mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 349-es módosító. Mellette ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 27-es kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 266-os mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 28-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 29-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 280 egyes módosító mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 285-ös mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 286-os mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 290-es mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 291-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 287-es visszavonásra került, 288-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 289 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 297 mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 296 mellette ellene tartózkodik, nem voltuk el. 294 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 295 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 298 mellette. Ellene. Tartózkodik. Elfogadtuk. 300-as mellette. Ellene. Tartózkodik nem fogadtuk el, 301-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 30-as számot viselő kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 308-as. 300... Nem. Pardonnez-moi. Nézést, mondja az elnök átugrottam egy lapot. 308-as. 308-as mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el 311 mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el 309-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el 312-es mellette. Ellene. Tartózkodik. Nem fogadtuk el. 313 mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 314 mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 315 mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 316 mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 31-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 325-ös mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 326-os mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 327-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 328 mellette. Ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el. 32-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 333-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 335-ös mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 338-as mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 336-os mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 3.37-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3.39-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 343-as és 344-es megegyeznek mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Következik a 33-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Módosítók 353-as mellette ellene tartózkodik. Nem fogadtuk el 354-es mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 355-ös mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk 34-es kompromisszum következik mellette ellene tartózkodik. Megfogadtuk. Módosítókra ugrunk. Ápramulum bekezdés, hármas módosító mellette ellene. Nem mindenki emelté a kezét, még egyszer hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtok, most már világos, ötös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, hatos mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el, hetes mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el, nyolcas mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el, kilences mellette, ellene, tartózkodik, nem fogadtuk el, tízes mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el, egyes módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. Akkor ugrunk a többi szak bizottság által nyilvánított véleményekre térünk el. Albrecht túl szeretne ezt hozzászólni? Madame Igen, hogyha Tomá asszony egyetért, akkor szeretnénk hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a többi szakbizottság véleménye. Megpróbáltuk ezeket mindenképpen belefoglalni a kompromisszumba. Éppen ezért van az, hogy a kompromisszumok felölelik a többi szakbizottságból érkező javaslatokat ezért található mindez szürkével a szavazó listában. Köszönjük, Rübig úr! Köszönöm szépen, elnök úr! Egy kérdésem lenne Nagy-Britanniában, ugye meg volt a népszavazás, és egyes képviselők itt eh, az Európai eh, Parlamentben is eh, az mellett kampányoltak, hogy ki, ki lépjen Nagy-Britannia az Európai Unióból, és azon a véleményen vannak, hogy az európai szintű demokrácia nem elfogadható. Kérdezem, hogy miután ezek az emberek azt ígérték a népnek, hogy kiléphetnek, illetve nem kell részt ők Európában, az európai ügyekben, ők szavazhatnak-e erről egyáltalán? A nép döntött, nem értem, hogy miért vannak még mindig itt, és miért akarnak még mindig szavazni, szerintem semmi keresni valójuk nincs már itt. J'entends bien, je vous donne acte de votre déclaration. Értem, értem, ezt jegyzőkönyvbe veszük és tudom, a népszavazás eredménye egyértelmű, de ehhez a végleges kilépéshez az 50-es cikk aktiválására van szükség, úgyhogy meg kell várnunk a tárgyalásokat. Ez akár két évig is eltarthat minden esetre. Ez a népszavazás nyilván hatással lesz az Európai Unió költségvetésre is, és ennek a következményeit meg kell próbálnunk előre látni valamennyire. A jelentéstevő Obrich Turon keresztül azt üzente, hogy a szakbizottságok által készített vélemények nagyon fontosak, de a jelentéstevők ezeket figyelembe vették, és ezért nem szükséges ezekről szavazni. És ebben a ezen feltételek mellett most rá is térhetünk a szöveg módosított formájáról szóló záró szavazásra, és megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 29-en mellette, 5-en ellene egy tartózkodással elfogadtuk a módosított jelentést. Köszönjük a jelentéstevő munkáját, és mindenkinek köszönjük, aki hozzájárult ezen fontos munka lezárásához. Most tehát a kívánságainkat kifejezésre juttattuk, és reméljük, hogy az Európai Bizottság ezt figyelembe veszi majd ezen nagyon fontos témában, amely az Európai Unió jövőjét is előkészíti. Még van néhány percünk, megadom a szót Töpré úrnak. Az LKS-nek nyújtott forrásokról beszéltünk, és ezzel kapcsolatban lenne szükség néhány kiegészítő információra. Köszönöm szépen, ezt az információt megkaptam, és azt gondolom, hogy ez kielégítő. Én szerintem szavazzuk meg. Jó, rendben, akkor név szerint szavazunk, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Le scrutin est clos. Lezárom a szavazást. 29 -e mellette 5 ellene egy tartózkodással elfogadtuk ezeket az átutalásokat. Tomá asszony szeretne-e hozzászólni, illetve szeretett volna hozzászólni? Igen, köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek, de szerintem nagyon fontos, amit szeretnék mondani. Mindenkinek szeretnék köszönetet mondani, és a frakcióknak is, amelyek hozzájárultak nem csak a szavazással, hanem egyáltalán a munkához, a jelentés elkészítéséhez. Aztán szeretnék köszönetet mondani Albrecht úrnak is természetesen, illetve a parlament szolgálatainak asszisztenseinknek, együttműködő kollégáinknak, ami a szakbizottságok véleményét illeti, többször is elmondtam a vita során, a költségvetésben de nincsenek ágazati politikák, tehát valóban komolyan vettük, figyelembe vettük az ágazati kéréseket. Gyakran frusztráló volt ez. Kénytelenek voltunk ezt figyelembe venni, annak ellenére, hogy a költségvetés nem ágazatokra bomlik le. De ugye nem lehet azt, amit az ajtón nem engedtünk be, az ablakon beemelni. Szeretnék még egyszer mindenkinek köszönetet mondani. Ez csak a kezdete egy nagyon hosszú útnak, úgyhogy együtt kell folytatnunk a munkát, ahogy ma délelőtt is csináltuk, és tudatában annak, hogy mi minden forog kockán, köszönöm mindenkinek a munkáját. Köszönöm, mondja az elnök. Azt kérem, hogy próbálják önök is megérteni, hogy mekkora örömöt okoz ennek a szavazás, ez a szavazás és ennek a szavazásnak a lezárása. Ez egy nagyon ö, pozitív dolog, ne rejtsék vék alá az örömüket. Döpré úr folytatja. Folytatja a szemvevőszék által kért átcsoportosításokkal? Igen, elnök úr. A számbevőszék négy ilyet javasol, az több mint 700 ezer euróról van szó az első, eh, amely a mandátumok módosítása eh, miatt eh, szükséges, és októberben van erre szükség. Ezzel kapcsolatban semmi probléma. A második 126 ezer euró átcsoportosításáról van szó. Itt orvosi szolgálat javítása, fogyatékkal élők helyzetének javítása. Aztán a 4603-as sor a fordítási szolgálatokra nyújtott pénz, erre van egy külön jelentés. Azt gondolom, hogy ezt mm, most itt az ülésen el lehet fogadni, mert nincs sok hozzáfűzni valóm e, ezzel az átcsoportosítással kapcsolatban. A külön jelentésekből egyre több van, egyre nehezebb ezeket követni, úgyhogy az ezekkel kapcsolatos feltételeket tisztázni kellene kell, tisztázni kell a számvevőszékkel. De nem e, ellenzem ennek az átcsoportosításnak a végrehajtását. A négyes 75 ezer euró a gyermekek ellátására vonatkozó kiadások, mert a bölcsödét, az intézményi bölcsödét át kellett alakítani, és ezért van erre szükség. Tehát a négyes az pedig egy 12 ezer eurós átutalá, átcsoportosítás lenne a szakmai továbbképzésre vonatkozó sorra csoportosítanánk ezt a pénzt, hogy a management és a leadership kurzusokon részt vehessenek a kollégák. Remélem, hogy ennek az eredményeképpen majd kiválóan képzett lídereink lesznek. Köszönöm szépen. Manka úr szeretne hozzászólni. Köszönöm. A transferek közül, amelyeket az előadó javasolt, mind elfogadható, de a számvevőszékkel egyetértünk valamiben. 2006-ban egy auditot végrehajtottak, és ebből kiderült, hogy egy intézmény fordításokat végeztet, és hogyha elfogyott a keret, akkor a piaci szolgáltatásokat használják ki, akkor is, hogy, hogyha közben a több intézményben még van szabadfordítási kapacitás, tehát több millió eurót tudnánk megtakarítani, hogyha ez így van. Hát a kérdés, hogy a szembevőszék ugyanezt csinálja-e, amikor ők is a piacról szerzik be a fordítást. Nem tudom, hogy a szembevőszék körülnéze, hogy vannak-e még az intézményekben szabadfordítási kapacitások. Igen, egyetértek ezzel a kapcsolatban, ezzel az átcsoportosítással kapcsolatban, hogyha nincsen ellenvetés, akkor úgy veszem, hogy elfogadtuk az átcsoportosításokat, és megadom a szót költségvetési, 2016-os költségvetési e, általános jelentéstevőnknek Fernández úr, hármas, harmadik szakasz. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A 11-es átcsoportosítás mellett eh, javaslom, hogy szavazzunk. 8,8 millió euróról van szó, ami a külső alkalmazottakkal kapcsolatos administratív költségekkel kapcsolatos. Bizonyos főigazgatóságok, ahol nagyobb a munka, megerősítést kapnak. Eh, ez a főigazgatóság, amely a menekültválságért felelős, a Digi ból és az ECFIN-ből eh, csoportosítanak át a főtitkárságra embereket. Azt javaslom, hogy szavazzuk meg ezt a transfert, ezt a csoportosítást jó rendben. Par euh, appel nominal. Név szerint szavazunk, a szavazást megnyitom. Le scrutin est clos. Les crédits. A szavazás lezárom. 31-2 arányban tartó tartózkodás mellett ezt elfogadtuk, ezt a transfert. Geyer úr jelentésével folytatjuk. Az Európai Légbiztonsági Ügynökség témájában. Megkérem Uresán kollégát, hogy az elnöklést vegye át, ugyanis sajnálatos mondom nekem mindenképpen vennem kell. Yep, yep, yep, yep. So I can propose that we do this on block, right? Yep. Yes. Um, so we are now proceeding to the vote on... Akkor szavazzunk tehát Jens Geyer jelentéséről. Polgári légiközlekedés közös szabály és az Európai Légibiztonsági Ügynökség létrehozása. A 28-astól és a 37-es módosítóval bezáról kérem blogban szavazzunk, ha nincs senkinek ellenvetése. 28-tól 37-ig blogban szavazunk. Mr. Mr. Zani. Sì, grazie. Chiederei di votarli szépen. Én azt szeretném, hogy külön szavazzunk ezekről, mert különbözően szavaznék, úgyhogy nem tudok blogban szavazni erről. Then we will put them to vote in the... Rendben, akkor egyenként fogunk erről szavazni, 28-as mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 29 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 30 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 31 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 32 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Meglepetés az eredmény. 38-as mellette, ellene, azt hiszem, hogy ezt ellenőrizni kell elektronikusan. Megnyitom a 38 as a szavazást. The vote is closed. Lezárom. És ezt elfogadtuk 21-11 arányban. 39-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodás ezt is elfogadtuk 41-estől a 67-esig megint blogban szavaznánk. Én azt javaslom. Igen, tehát 41-estől a 60-asig, jó? Ezt megszavazhatjuk blogban? Nagyszerű. Köszönöm. Akkor a 41-től a 60-ig szavazunk. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodás? elutasítottuk, és akkor most jön a 61-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 62 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 63 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 64 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 65 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 66 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 67 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 3-as mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük elektronikusan, tehát a 3-asról megnyitom a szavazást. Lezárom, és elfogadtuk 18-17 arányban. 4-es módosító következik mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk ugyanezzel a többséggel, az ötös módosító jön mellette, ellene tartózkodás. Ezt is elfogadtuk, 68 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk, 69 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadva, 6-os mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, ellenőrizzük. Jó, akkor a hatosrom, hatos módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk 19-16 arányban. A hetes módosító, mert a 70-es az okafogyott, a hetes következik, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellette, ellene, ellenőrizzük, tehát akkor a hetes módosítónak a második részéről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 19-16 arányban. A 71-est visszavonták, a 72-es következik mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 8-as mellette, ellene, ellenőrizzük a 8-as módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 19-16 arányban elfogadtuk mint az előbb. 9-es módosító mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk ezt is. Ez azt jelenti, hogy a 73-as oka fogyott, és a 10-es következik mellette. Ellene tartózkodás, elfogadtuk. 11 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 14 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 15 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 16 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 17 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1-es módosító mellette ellene tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, kérem. Tehát az egyes módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. A 22-es módosító következik mellette. Ellene. Ezt is ellenőrizzük, kérem. Tehát a 22-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást ezt is elutasítottuk. 23-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 20, a kettes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, akkor szavazunk a 25-ösről is mellette ellene, tartózkodás elfogadva, 26-os mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 27 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 74-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, és az így e, módosított szövegről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást és elutasítottuk a jelentést, ha jól látom. Igen, elutasítottuk. Akkor a következő jelentésre fogunk rátérni. Parancsoljon szót. Kért mikrofonon kívüli megjegyzéseket a tolmácsok nem hallják. Ja, igen, az önszavazatát is rögzítjük. Ez 16-16 arányt jelent, ami nem változtat a végeredményen, tehát még mindig elutasítottuk ezt a jelentést. A következő napi rendi pont az, az Európai Uniós civil szervezetek költségvetési ellenőrzése, és ezzel kapcsolatban Klermúli jelentése. Az első kompromisszumról szavazunk mellette ellene tartózkodás elutasítva. Jó, ellenőrizzük. Az A, az A kompromisszumot ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18-17 arányban. Hogyha ezt elfogadtuk, akkor a kettes módosítót lefedi a kompromisszum, az egyest is. Tehát a hetes módosítóra ugrunk, kérem ki van mellette, ellene tartózkodás elutasítva, B kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva, 12-es módosító mellette, ellene tartózkodás ezt ellenőrizzük, tehát a 12-es módosítót elektronikusan ellenőrizzük, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 11-es módosító, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 14 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 15 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 16 mellette ellene tartózkodás elfogadva, 19 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 18 mellette el... Egy pillanat, mondja az elnök. A 19-est elutasítottuk, tehát ez azt jelenti, hogy a 18-asról szavaznunk kell, tehát ki van mellette, ki van ellene. Jó, ellenőrizzük a 18-ast elektronikusan, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, a 18-asról elfogadtuk 18-16 arányban, és következik a 17-es módosító nem, a 17-es az okafogyottá vált, mert a 18-ast elfogadtuk, úgyhogy a 20-as következik. Ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 21 mellette, ellene, ta, ellenőrizzük elektronikusan, a 21-est megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, és elfogadtuk 18-14 arányban, most a 22-es jön mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 23 okafogyott, a 24-es következik, egy szóbeli módosító, valamit az előadó készített, ki van mellette, ellene tartózkodó elfogadva, 25-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 26-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ezt kérem, hogy ellenőrizzük, tehát a C kompromisszumról megnyitom az elektronikus szavazást, lezárom a szavazást, Elfogadtuk 18-17 arányban, és ez azt jelenti, hogy a 32-esről szavazunk mellette. Bocsánat, elnézést kérek, mondja az elnök. Igazuk van, a 28-asról kell előbb szavazni mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, és most jön a 32-es mellette, ellene, ellenőrizzük. A 32-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 20-14 arányban, és az így módosított szövegről szavazunk elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. És elfogadtuk 30 kettő arányban, tehát 30 igen szavazat, két nem szavazat arányban. Köszönöm szépen! a nem kormányzati szervezetek uniós költségvetésből történő finanszírozásának ellenőrzése volt a jelentés. Holmájer asszony, nem tudom, vannak-e átcsoportosítások? Nincsenek, mivel nincsenek, átcsoportosítások, és nincs semmilyen egyéb kérdés. Lezárom ezt az ülést, és legközelebb június 30-án fogunk találkozni. Köszönöm.